Kedves kollégák, úgy gondolom elkezdhetjük. Tisztelt miniszter urak, leszünk Kazimir miniszter úr, azt követően jön, hogy a sajtókonferenciát befejezik. Eh, Cakalotos eh, miniszter úrra is várnunk kell még, de azért mégis kezdjük el, hiszen kilenc óráig be kell fejezzük az ülésünket, és azt szeretném, hogyha a pénzügyminiszterek, akiket szívből üdvözlök, és akiknek köszönöm, hogy elfogadták, hogy részt vegyenek ezen a nyilvános meghallgatáson, tehát elmondhatják. Tehát szeretném, hogy elmondják mondandójukat. Hét a holland, a görög, francia, luxemburgi, szlovák, máltai, miniszter együtt igazán ritka lehetőség, hogy együtt tárgyalja meg azt, hogy milyen lehetőségei, milyen opciói vannak a, a pénzügyi kapacitásoknak az Európai Unió jövőjét illetően, és az EMU jövőjét illetően döntő pillanatban. A fiskális képességek létrehozását, létrehozásáról az alelnöki jelentés meghatározta nélkülözhetetlen elemének tekintik a szakértők a jól működő EMU-nak, és a költségvetési és a gazdasági szakbizottságok pedig saját kezdeményezésű jelentésen dolgozik ugyane témában. Megkapták ezt, ismerik a jelentéstervezetet a két előadó Bőge és Barize kollega. Egyértelműen mm, lehetséges működéseket és fő pilléreket határoznak meg a fiskális képesség elsősorban ösztönző, reformösztönzőkre kell, hogy épüljön, és hogy felszívja a szimmetrikus és aszimmetrikus megrázkodtatásokat. Nagyon érdekes dokumentum került a közelmúltban kiadásra, különböző opciókat elemez. De természetesen ez nem technikai jellegű, hanem sokkal inkább politikai eszmecsere lesz, úgyhogy nagyszerű ez a lehetőség, hogy a pénzügyminiszterekkel beszélhetünk, sőt, nagyon fontos is. Zsena a Költségvetési Szakbizottság elnöke nevében is. Mondhatom, hogy meg is adom a szót, talán, hogyha általános bevezetőt akar mondani. Réunió. Igen, nagyon örülök annak, hogy egy ilyen ülést tudunk tartani, és a Költségvetési Szakbizottság azt szeretné, hogyha minden évben tudnánk ilyenre sort keríteni, amikor összegyűjtjük a költségvetéssel foglalkozó minisztérium kollégiumát, és ezzel fel tudnánk gyorsítani a midterm, az idei, a félidős felülvizsgátot is. Köszönöm szépen, most pedig Pervans Perez kapja meg a szót a két jelentéstevő nevében. Köszönöm szépen, Remer Bögével, illetve a tárgyaló csoporttal együtt szeretnénk köszönetet mondani őszintén a pénzügyminisztereknek, hogy eljöttek. Ez egy szokatlan rendezvény, de azt gondolom, hogy az Európai Uniós euróövezeti költségvetés apropója nagyon jó ürügy volt arra, hogy egy ilyen meghívót kiküldjünk, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan el is jöttek. Nem akarom sokáig húzni a bevezetőt, mert önöket szeretném hallani, és azt megtudni, hogy önök mit tudnak kezdeni ezzel, amit mi javaslunk az Európai Parlament az euróövezeti költségvetése kapcsolatos jelentés és állásfoglalás tervezetében mit javasol. A dolog jelentések előtt már a válság megmutatta azt, hogy megkerülhetetlen ez a kérdéskör. Amikor ezt a kezdeményezést az euróvezeti költségvetésről szóló jelentéssel megkezdtük, akkor tudtuk, hogy nagyon fontos ezt a kérdést feltenni, mégpedig ennek az évnek a harmadik harmadában akármi is lesz a brit referendum eredménye, és ragaszkodunk is ehhez az álláspontunkhoz. Bár is, bármi is az ára annak, hogy most más kérdésekkel kell önöknek foglalkozni, ezt a kérdést nem szabad megkerülni. A bratislavai, a pozsonyi európai tanácsülésen remélem, hogy folytatni fogják a gondolkozást erről a témakörről a jelentéssel kapcsolatban. Idén októberben remélem, hogy önöknek jó alapot fog teremteni a jelentésünk, hogy az egymás közötti tárgyalást megkezdhessék, és az évvégi tanácsülést előkészítsék ennek alapján. És az öt elnök jelentésével kapcsolatban is nagyon fontos, hogy nem késlekedhetünk a megvalósítással a nemzeti választások után konkrét javaslatokat, hogyha mindig nemzeti választások után akarunk megvalósítani, akkor is már el kell kezdeni most az előkészítő munkát. Az öt elnök javaslatával kapcsolatban pedig konkrétan kell lépni az európai stabilitási mechanizmus kapcsán, mert ebben a jelentésben arról van szó, hogy ezt a mechanizmust a közösségi metódusba fogják integrálni, és ezzel kapcsolatban is nagyon nagyra értékelném, hogy elmondanák a véleményüket. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Akkor nézzük. És országon, az országok APC sorrendje szerint az éppen most megérkező um, Eh, Cakalotos kollégát nem, akkor Michel Sapin, francia eh, pénzügyminiszter szól először. Rien compris au protocole? Én abszolút nem értek a protokollhoz, sem az ABC sorrendhez, de valakinek kezdenie kell. Minden esetre köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és eh, a parlamenti képviselőknek is. Köszönöm, hogy elhív, meghívtak, nagy örömmel jöttem. A költségvetési szakbizottság álmait most beteljesíthetjük. Hát nagyon ritka, hogy álmokat tudunk beteljesíteni. Azok a miniszterek, akik kicsit előttem és kicsit mögöttem szolgáltak, remélem önök az itt mellettem ülőkkel együtt tudunk segíteni egy picit önöknek. Köszönjük szépen a két jelentéstevőnek a kiváló munkát, és ahogy azt Pervas Berez is mondta, ez egy olyan kérdés, ami már nagyon régre nyúlik vissza, olyan régre, amikor az Európai Monetáris Unió és Gazdasági Unió létrejött. Ennek a megvalósítása meg, óta nagyon fontos az, hogy pontosan lépjünk, legyen egy központi bankunk, ennek megfelelő függetlensége, illetve legyen olyan kapacitás, amivel tudjuk a hatékony pénzkezelést biztosítani. De a költségvetési aspektust egy kicsit elhanyagoltuk. Úgyhogy egy nem kiegyensúlyozott monumentumot vagy monstrumot hoztunk létre, és nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozzuk, mert csak akkor tudunk tovább mozdulni. Ezt láttuk a válság és a válság euróövezetre gyakorolt hatása során is, hogy mennyire fontos a költségvetések összehangolása a, azok az országok, amelyek ugyanazt a valutát használják, de nagyon különböző helyzetben találják maguknak, nagyobb konvergenciára kell, hogy igényt tartsanak. Hiszen a versenyképesség, a beruházások és a beruházások finanszírozása is hiányozni fog, hogyha lemaradnak bizonyos országok. A jelenlegi kontextusban rendkívül fontos tehát, hogy foglalkozzunk ezzel a témával. Bárval is rámutatott arra, hogy függetlenül a brit referendum eredményétől ezzel a témával foglalkozni kell. Sőt, azt mondanám, hogy még inkább foglalkoznunk kell most, hogy ismerjük a britek véleményét. Az euróvezetnek az erő képét kell sugároznia, és azt a határozottságot, hogy a, a kihívásokkal meg tudunk küzdeni. Egy kicsit vonakodok, de meggyőződésem, ezért szeretném elmondani önöknek, hogy most, hogy ilyen-olyan utakat, módokat próbálunk kitapogatni, bizonyos tekintetben nagyon fontos az, hogy legyenek olyan költségvetési, közös költségvetési konvergencia programok, amik lehetővé teszik azt, hogy a bajba jutott államokat jobban tudjuk segíteni. Jelen pillanatban még embrió formában van ez a rendszer. Egy európai költségvetési eszköz létrehozására gondolok, ami segítségére tudna sietni azoknak az országoknak, amelyek nehéz helyzetben találják magunknak, vagy ahol hiányzik a beruházásra való lelkesedés. Azt látjuk, hogy nagyon fontos, hogy egy erős költségvetési fellépés eszközére szükség van, éppen azért, hogy a felmerülő gazdasági nehézségekre, akár kontraciklikus, akár ö, nagyon lassan fellendülő ciklus esetében is elengedhetetlen, hogy legyen ilyen eszközünk elnézést kérek előre is, de bár felvetettem ezt a kérdést, nincs megfeltétlenül rá válaszom. Ahhoz, hogy legyen költségvetésünk, kell, hogy legyen egy olyan költségvetési eszközünk is, amit nem csak ki kell dolgozni, hanem ellenőrizni is kell. Tehát ekkor a parlament, az Európai Parlament kapacitására fogunk hanyatkozni, hogy elfogadjuk ezt a költségvetést, ezt a költségvetési eszközt, hiszen nem lehet demokratikus kontroll nélkül egy költségvetést létrehozni, még akkor is, hogyha az állampolgártársaink egy kicsit úgy érzik, hogy eltávolodtunk a realitásoktól. Hogyha semmilyen kontroll nincs egy ilyen költségvetési eszköz felett, akkor azt hiszem, annak nagyon súlyos következményei lennének. Nos, tehát, hogyha létrehozunk egy újabb költségvetést, akkor kell valaki, aki ezt végre is hajtja. És igenis gondolkozom azon, hogy, ahogy Pervas is mondta, hogy kik irányítsák, kik ez teljesen költségvetési módszerrel, vagy pedig valami más módszerrel, például kormányközi tárgyalások módszerével kerüljön végrehajtásra. Azt hiszem, hogy ez a téma rendkívüli nehézségekhez fog vezetni a tárgyalások során az elkövetkezendő hónapokban, hiszen az is nagyon fontos, hogy az európai politikák végrehajtásában az állampolgárokhoz a lehető legközelebbek, legközelebb legyünk. Aztán ott van a következő kérdés, a források kérdése. Ez is elengedhetetlen, hogy az európai költségvetésen kívül legyen plusz erőforrásunk, amivel ezt az euróvezeti költségvetési eszközt létre tudjuk hozni. Definiálnunk kell, hogy milyen típusú erőforrásokra hagyatkozunk, hogy milyen megoldásokat, saját forrásokat próbálunk mozgósítani, amit az államok, az egyes államok fizetnek be? Ezt is nagyon fontos meghatározni ahhoz, hogy egy ilyen költségvetési eszközt végre tudjunk adni. És most lassan be is fejezem, mert hagynom kell a többieket is szóhoz jutni, de meggyőződésem az, hogyha intézményi módon fogjuk ezt a vitát végrehajtani, akkor az életben nem fejezzük be, és nem fogjuk megtalálni a választ. Hogyha operatív módon nagyon konkrétan állunk, nagyon pontosan állunk neki a vitának. Mik a kérdések, mik a problémák, miben, miből fog összeállni a költségvetés, mire fogjuk elkölteni, hogyan tudunk gyorsan reagálni. Az embereknek erre van szüksége. Arra van szüksége, hogy megnyugtassuk őket arról, hogy Európa hatékony és konkrét politikákat hajtunk végre. Tehát ahelyett, hogy az intézményi útra lépnénk, ami egyébként az intézmények működésének a lassúsága miatt most problematikus lenne. Én azt kérem, mi azt kérjük, hogy a lehető legkonkrétabban lépjünk. Milyen beruházásokat kell támogatni? Hogyan tudjuk a, a munkanélkülieket támogatni? Az európai kapacitások hogyan tudnak egy szolidaritási puffert létrehozni, amiből a munkanélkülöket lehet támogatni. Ilyen konkrét kérdésekre kell konkrét válaszokat adni. Ezt várják tőlünk az emberek, különben el fogunk veszni ennek a vitának a labirintusában, európai szinten, és egyre tovább távolodunk az állampolgároktól, akik már most sem bíznak bennünk. Thank you. Köszönöm szépen, Cakalóz eh, miniszter úr. Köszönöm szépen, Roberto. Köszönöm a szakbizottságnak, a parlamentnek a munkáját a kérdésben. Valóban kritikus kérdés ez, és három okot szeretnék felsorolni arra vonatkozóan, hogy miért kell komolyan végig gondoljuk az eurozóna költségvetését. Az első az, az euró nemzetközi szerepe. Kritikus voltam mind a bizottság, mind pedig az LKB növekedési előrejelzéseivel kapcsolatban, amikor arra vonatkozóan azt, tehát azt mondták, hogy a, a növekedés nagyon jó, és különböző szembeszelek vannak, a világgazdaság sem olyan halad olyan jól, úgyhogy lehet, hogy nekünk is ez az oka, hogy nem megyünk olyan jól. Jó, nyilván Bolívia, Finnország mondhatja ezt, de Finnország nem. Európa nem egy kis zárt gazdaság, vagy nyitott gazdaság, javít az előadó, hanem nagy gazdaság. Ha a világgazdasága nem működik jól, akkor az egyik oka pontosan az, hogy Európa nem teszi meg a maga dolgát. Különböző időben, a múltban és a jövőben is nyilvánvalóan lesznek olyan régiók, amik hol jobban, hol rosszabbul teljesítenek az ázsiai, amerikai régió. Ha rosszabbal mennek a dolgok, akkor fontos, hogy ha az egyiknek rosszabbul megy, a másik a helyével éppen. Ha Európa be akarja tölteni a maga szerepét, akkor az nem lehet, hogy a világ többi részével szemben többletet termel, hanem a keresletet és felelősséggel kell kezelnie. A második dolog a, az eurozóna költségvetésének automatikus szerepe. Hogyha Texasban recesszió van, akkor a források a szövetségi költségvetésből ott Texasba irányulnak. Támogatások, kapnak, és kevesebb adót fizetnek a texasiak de nem ez az egyetlen dolog, ami történik, hogyha a szövetségi költségvetés ezeket a forrásokat hitelből finanszírozza, és nagyobb a kötvénykiadás, akkor a texasziakat Amerika egészen kompenzálja. Tehát a kötvényeket Massachusetts, Virginia, Kalifornia, az összes többi fizeti vissza. Ennek két hatása van. Az egyik, ami a stabilizációs hatás a közgazdások szerint, tehát az egyik aszimmetrikus sokkal recesszióba kerül, a források oda kerülnek, a másik pedig a kiegyenlítő hatás, egyfajta szolidaritás a kifizetésekben, és természetesen az az alapgondolat, ugye, hogy te, te, egy, egyszer Texas van recesszióban, legközelebb Massachusetts, és, de mi egy olyan, eh, ugyanilyen, ugyanígy működő Európát akarunk, eh, amik, mm, van, amikor Görögország, aztán Németország, Finnország vagy Portugál van bajban. A harmadik oka, ami miatt szükség van az európai költségvetésre, az a fiskális politika döntéshozó képessége. Az euró világgazdaságban betöltött szerepével van ez kapcsolatban, de azzal is, hogy megfelelő keresleti mennyiség legyen európai szinten különböző külső externalitás van, külső tényező. A legfontosabb például az, hogy ha Franciaország terjeszkedni akar, de, akkor az expanziója Portugáliának és Németországnak is használt hajt. Ha Németország akar terjeszkedni, akkor az a többi országból származó import révén kedvez másoknak is. Tehát ez a kölcsönös hatás az azt jelenti, hogy internalizáljuk a külső tényezőket, a külsőségeket, amik léteznek. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok nem expanzív fiskális politikai elemre van szükség, ami egyelőre még nem valósulhat meg, mert nem lehet még ezeket az externalitásokat internalizálni. Mi van ezekkel a mechanizmusokkal? Nem olyan monetáris unió vagyok, mint Kanada vagy Németország a tartományai tekintve, vagy Ausztria tartományait tekintve. Van ugyan monetáris politikánk, a metrikus sokkoknak ellen kell, hogy álljon, de nem egészen vizsgál, világos, hogy hogyan fogjuk ezt a, ezeket a metrikus sokkokat kezelni, amíg az adósságokat nem kezeljük. A monetáris politika szinte összeomlott. Az LKB ugye használja a kamat ráta különbségeket, de ez nem hat ki Görögországra. A leértékelési politika ugyan megvan, de nincs fiskális politika, mert nincs elég fiskális tér. Mi marad? A bér. A bérráta, ami az egyetlen sok felfogó elem az európai gazdaságban. Legyünk komolyak. Még az euroszkepticizmus tiszteletben tartása mellett is vajon folytathatja Európa tovább így ezzel, hogy egyedül a bér az egyetlen sok felfogó, megrázkodtatás felfogó elem. Két dolog van ennek kivédésére, hogy a monetáris unió ne csak a bérekre eh, támaszkodjon egyrészt, másrészt pedig olyan monetáris unióra van szükség, amely rendelkezik gazdasági eszközökkel, amelyek át tudják venni a leértékelés szerepét, mint a, a fiskális politika, de demokratikus kontroll mellett teszik el. Tehát ha fel akarunk lépni az euroszkepticizmusokkal szemben a következő napokban, vagy a Brexitet követő napokban, hetekben, években, akkor olyan Európára van szükség, amely megfelelően reagál az emberek igényeire, ahol az emberek érzik, hogy nem a bérráta az egyetlen megrázkoztatás felfogó elem, és arra van szükség, hogy ezeket az intézkedéseket mind a demokratikus beszámoltathatóság mellett hozzuk meg. Ez az szerintem, ami az Európa pártiságot támogatja, fellép az euroszkepticizmus ellen, és amivel az Európa Parlamentben is mondhatják a képviselők, hogy igen, európai szintű vagy Európát lefedő intézmények vannak, amelyek jók, demokratikusak. Köszönöm szépen. Pálován kollega. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást is erre fontos találkozóra. <clears throat> Nagyon nagyra értékelem a jelentés tervezetet, azért is, mert lehetőséget kínál arra, hogy az eurozóna governance vagy irányítási mechanizmusairól is beszéljünk. Ezeket meg kell erősíteni, többek között azon események okán, amelyek a globális és az európai környezetet elbizonytalanították. Néhány elvet ki szeretnék emelni a jelentésből, melyek arról szólnak, hogyan lehet az eurozóna kormányzását jobban megerősíteni. Amikor az eurozónás politikákról beszélünk, jó, meg egyensúlyra van szükség a nemzeti és az európai politikák között. Néha olyan benyomása van az embernek, hogy bár az ember az Európai Unió tagja, már mint a tagállam, az egyedüli lehetséges kiad kompenzációs mechanizmusok, és Euclid beszélt erről, nemzeti természetűek. Hiányzanak az európai szintű eszközök bármely szakpolitikai területen, és egy sor ügyről tudnak beszélni, ahol ez fennáll. Ebből következik az, hogy két irányban kell előrelépnünk, párhuzamosan és interaktív módon. Egyrészt a kockázat megosztás és a kockázat csökkentés tekintetében. Hallottunk erről a problémáról, amikor a bankunióról beszéltünk. Azt gondolom, hogy ez egy általános áv, amelyet más területekre, például a foglalkoztatás vagy a munkaerőpiaci politika területére is alkalmazni kell. Mindjárt tisztázom, hogy pontosan mire gondolok. Harmadsorban újra kell gondolnunk a politikai ösztönzőket a fenti két elv alapján. Például én nagyon is támogatom a strukturális reformokat, a hosszú távú foglalkoztatási vagy strukturális problémák megoldására, bár a strukturális reform csak a problém, megoldás egyik lehetősége. De fel kell tennünk a kérdést, félek politikusoknak, döntéshozóknak, hogy melyek a politika csinálás, ösztönzői és strukturális reform bevezetés érdekében. Olyan szakpolitikai eszközöket kellene tehát kidolgozni, amelyek ösztönzik a döntéshozókat, hogy éljenek velük. A rugalmasság, a flexibilitás kérdés, ezt mindig hangsúlyozom, nem arról szól, hogy hogyan lehet egy kormányt arra ösztönözni, hogy kevésbé tartsa be a szabályokat, hanem sokkal inkább hogy lehet az ösztönzőket úgy kialakítani, hogy a strukturális reformokat végrehajtsák hiszen ezek a gazdaságpolitik alapvető eszközei. De ez a történet egyik része, a hosszú távú keresleti oldalon is választ kell találnunk, és a makrogazdasági kiigazítás és a kiigazítás szimetriájának kérdése merül itt fel. Voltak éppen egy európai makrogazdasági politikát szeretnék látni, amely a leginkább növekedésorientált orientált. Jelenleg ezt nem mondhatjuk, hiszen jelenleg egy um, szuficittel <clears throat> dolgozunk, illetve ez a cél, amelyet figyelembe vettünk. Hogyha tehát ezt elérjük, akkor a strukturális reformok és a makrogazdasági politika közötti kapcsolatok jobb eredményre mutat, vezetnek. Erre kitekintve még 30 másodpercnyit szól, szólnék egy javaslatról, melyet az olasz kormány terjesztett be. Nem új javaslat ez, mi több tisztességben megöregedett gazdaságpolitikai rész. Ez a monetáris unión belül a munkanélküliség rendszerének átalakítása. Euklides beszélt arról, hogy ha monetáris unióban élünk, akkor nincsen megfelelő fiskális szakpolitikai eszközünk arra, hogy a sokkokat, sokkokat kezeljük, és ilyen módon csak a munkaerőpiac tudja abszorbálni ezeket a sokkokat vagy nő a munkanélküliség, vagy csökken a bérszínvonal, és a két eszköz persze összefügg. Tehát, hogyha egy növekedés és foglalkoztatás barát monetáris uniót akarunk, akkor egy-két olyan eszközre van szükségünk, amely az aszimmetrikus sokok bekövetkezte esetén egy két területről leveszi a terhet. Voltak éppen az olasz javaslat arról szól, hogy a monetáris unióban a szakpolitikai szerepeket átalakítsuk a munkanélküliség területén a ciklikus munkanélküliséget kell megszólítani, elkerülendő, hogy a ciklikus munkanélküliség strukturális és hosszú távú munkanélküliségé váljon, és ilyen módon kevesebbé válik, semmint hogy elmélyülne a konvergencia. Éppen ezért tehát sok oka, ok szól mellett, hogy átalakítsuk a monetáris uniót, és nagyobb figyelmet fordítsunk a foglalkoztatás és munkaerőpiaci szempontokra, különösen, hogyha ezek összekapcsolódnak a monetáris unió makrogazdasági működésével is. Végezetül még egy pont, amelyet szintén támogatni tudok az önök jelentésében, hogyha egy eszközt választunk, akkor az aszimmetrikus sokokra ennek választ kell adnia, de egyben a szimmetrikus sokokra, tehát ez olyan sokokra, amelyek minden monetáris unió tagállamot érintenek. És úgy gondolom, hogy a beruházás támogatás többek között a meglévő források <clears throat> mobilizálásának célja is nagyon célra vezető és helyes. A beruházás egy sor tényező kombinációjaként jön létre. Akkor ruház be a beruházó, hogyha úgy gondoljam, hogy növekedés várható jövőben beruház akkor, hogyha úgy gondolja, hogy ez profitábilisan teheti meg, illetve akkor is beruház, hogyha a strukturális problémákból eredő akadályokat kiveszik a piacról, illetve hogyha bízik a beruházó a jövőben, azaz bízik a jövőben működő politikai rendszerben és az intézményrendszerben. Úgy tűnik, hogy éppen ez van eltűnedezőben most. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Greménye úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy gratulálok a kezdeményezésért, és köszönöm, hogy meghívtak. Nagy örömmel találkozom az európai parlamenti képviselőkkel, akikkel egyébként a tavalyi év során nagyon sokat dolgoztunk együtt, amikor az EU költségvetését dolgoztuk ki, rendkívül konstruktív légkörben. Azzal kezdeném, hogy Európa története nagyon progresszív, és ahogy Michel Szapen is mondta, gazdasági és monetáris uniót hoztunk létre, ami bel, belógatjuk a ö, szamár elé a, a répát, és a répa nem más, mint az, hogy a tagállamok az euró, a közös euró övezet tagjaivá válhatnak, átvehetik az eurót, és így a gazdaság és pénzügyi válságokban is tudjuk egymást segíteni. Megpróbáltuk az elmúlt években a válság után egy kicsit utolérni magunkat a stabilitási és növekedési politika megerősítésével. Az európai építkezés a gazdasági és monetáris területen még nagyon sok elemet, ebből még nagyon sok elem hiányzik és az a feladatunk, hogy ezeket az elemeket most hozzátegyük. Robert Schumann azt mondta, hogy Európát nem lehet egy nap alatt egy blokkban megépíteni. Egyetértek vele. Fel kell tenni azokat a kérdéseket, hogy kell-e Európai Uniós olyan költségvetés, eurós költségvetés, aminek vannak saját forrásai, és maximális szolidaritást biztosít, hosszú távon persze igen. De hogyha arra gondolunk, amit az érvelésem elején is mondtam, akkor fennáll a kockázat, hogy útközben eltérülünk. A lehetséges szolidaritás első mértékét kell meghatározni, és utána először ezt elérni, és utána pontról pontra növelni a szolidaritást. A jelenlegi válság Európában nem csak a britek szavazása miatt merült fel, hanem általánosabb ez a válsághelyzet. 28 államot most már holnaptól kezdve, majd 27-et kell mobilizálni például a közös adóztatás mögé felsorakoztatni. Az euróvezet 19 tagját is nehéz, pedig már itt óriási mértékű szolidaritás eleve megvalósult. Na de hogy csináljuk mindezt? hát csökkenteni kell a félelmeket, és az egyeseknek a gyanúit. Mik a legnagyobb félelmek? Erről még talán nem is beszéltünk. A szolidaritást, ami megvalósítható egy európai zónában, egy alapok, pénzeszközök transferére alapuló szolidaritást kell létrehozni. De nagyon fontos, hogy ne azok az államok, akik a növekedési paktum minden kritériumát betartják, fizessék azoknak a problémáit, akiknek nehézségeik vannak a stabilitási paktum előfeltételének a betartásában. Tehát egy nagyon érzékeny egyensúlyt kell megtalálni. És ahogy Pierre Padan is mondta, számomra is nagyon fontos az, hogy párhuzamos úton haladjunk. Egy oldalról csökkentsük a kockázatokat, és ezt párosítjuk, párosítsuk egy kockázat megosztással. És hogyha ezt progresszív módon nem tudjuk megtenni, akkor attól tartok, hogy nem tudunk nagyon gyorsan haladni. Mindenkinek megvan a nemzeti felelőssége természetesen a struktúrális reformok végrehajtásában, és ezzel párhuzamosan, amikor a stabilitás és növekedési paktum tiszteletbe tartása jobban megvalósul a legtöbb országban, akkor lehet majd tovább lépni, a szolidaritás területén is szorosabbra fűzni a kapcsolatokat. Hadd mondjak egy példát ami a dokumentumon is szerepel, ez az úgynevezett rainy day alap, a rossz napokra képzett alap mondjuk egy ciklikus sok, vagy egy anticiklikus sok esetében a szolidaritás egy ideiglenes alapra helyezkedik. Egy, egy különleges helyzet van, amire egy ideiglenes választ adunk. A végleges válasz adás lehetőségének a megadása az sokkal nehezebb lesz. Most azt hiszem, hogy itt abba is hagyom, hogy tiszteletben tartsam a felszólási időmet, és lehetőséget adjak a későbbiekben egy vitára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Edward eh, Sikuna. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. Akkor, amikor EP képviselőként voltam még itt, és azt kérdezték tőlem, hogy eh, korábban mit csináltam, akkor mindig azt mondtam, hogy eh, egyetemi oktató voltam. Ó, az elefántcsontorony mondták, elméleti, ez itt egész más. Most, hogy a miniszterek tanácsában vagyok, és azt kérdezték, hogy hol voltam korábban, akkor mindig azt mondom, hogy az Európai Parlamentben, és, az, és ugyanezt mondják. Jaj, hát ott idealisták álmodoznak, mi viszont gyakorlatias munkát kell, hogy végezzünk, problémákat kell megoldjunk. Úgyhogy nagyon érdekes, ha így nézzük a jelentést, amit Pervas kollégám és Bőge társelőadó írtak. Különböző szempontok vannak, mostani tapasztalatommal ezt mondhatom. Ugye a perspektívát tekintve egyet kell, hogy értsünk, hogy merre akarunk haladni, mint a jó ö, házasságban a tökéletes szerelem, együtthaladás, ebben egyetérünk, de hogyan a kérdés? Sietve jutunk el egy ilyen gyors esküvővel jutunk oda, vagy pedig, mert az hamar összeomláshoz vezethet. Az intézmények a megerősödött stabilitás és növekedési egyezmény, a stabilitási koordináció és irányítás, az európai szemeszter és a bankunió erősítései mind olyan mechanizmusok, amelyek a fenntarthatóság és a politikai koordináció kérdését tárgyalják. De Hagyni kell, hogy ezek működjenek, látni kell, hogy érjenek, hogy végrehajthatók legyenek, még mielőtt további más intézményeket vagy dolgokat akarunk létrehozni. A Brexit azt mutatja, hogy nem lehet készpénznek venni az EU-t. Nem vagyunk mi, nem olyan vagyunk, mint az Egyesült, Amerikai Egyesült Államok, jó, persze erre az a válasz, hogy azért, mert egyre több intézmény hiányzik, olyan intézmény, amely azt mutatná, hogy, vagy azt segíteni, hogy teljesedjen az integráció. De a kérdés mindig az, hogy milyen tempóban. Érdekes módon az emberek még nem érzik, hogy lenne bármi gyümölcse a jelenlegi intézményi keretnek, vagy annak a működésének. Nézzük a kettes csomagot és a hatos csomagot. Akkor, amikor eh, emlékszem, akkor, amikor erről volt itt szó, akkor jegyzőkönyvben mondtam, hogy drákói szigorúak a mm, visszatartó erejű büntetések. A, ha vannak problémák, és valaki nem tudja megoldani, akkor egyszerűen csak megkorbácsoljuk ezekkel a a büntetésekkel. De ugye azt is mondták, hogy jó, de nem akarjuk azt látni, ami Franciaországban, Németországban történt, hogy szabályt szektek. Azt kell, hogy megmutassuk, hogy igenis, komolyan vesszük, és most olyan nagy a visszatartó erejű büntetés, hogy egyetlen egy ország sem merjen eljutni odáig. Úgyhogy most két ország van, amely a bizottság szerint megszegte a szabályokat, akik nem fogadják el a vádakat. De ugye a tanácsban és az ECOFIN-ben is holnap erről fogunk beszélni, nem olyan egyértelmű ez a rugalmasság, a teljesítési különbségek kérdése, a mérése. Mindenki új indikátorokat javasol, amelyek a deficit szabály helyébe lépne, a kiadás szabály lenne, vajon, vagy melyik. Úgyhogy van egy sor kérdés, de még nem látjuk, hogy alkalmazzuk ezeket a csomagokat, akkor, amikor kellene. Ugyanez a helyzet a bankunióval. A kisegítés? Nem, szokták mondani soha. Egyetlen egy kormány sem akarja ezt, stb. stb. Úgyhogy most a kollégáktól hadd kérdezzem meg, ugye, ugye, hogy ez nem ilyen egy, ne, egyértelmű? Azt hittük, hogy egy megoldás mindenkinek jó lesz, de nem. Nem ilyen egyértelmű a helyzet egyáltalán. Nem lehet vakon alkalmazni ezeket, hiszen ezzel sokkal nagyobb válságot teremthetünk, mint amit megpróbálunk velük elkerülni. Úgy gondolom, hagyjuk, hagyni kell, hogy működjenek az intézmények, várjuk meg, hogy hova jutunk. Tehát akkor, amikor felzárkóztatásról, végrehajtásról hallok, adózásról, társadalombiztosítás, béralakítás, stb. Nos, ezek Nyilvánvalóan lehetőségek egy ország számára, hogy versenyképesek maradjanak. Mi azonban gyorsabbak akarunk lenni ennél nagy lelkesedéssel, de tudni kell, hogy hova akarunk eljutni. Nagyon fontos, hogy nem siet, nem sürgethetjük a dolgot. Az emberek, az EU, EU-ban még nem látják az emberek, hogy mi az, amit elindítottunk, hogy mindez természetesen megfelelően működjön, és hogy így lépjünk mindig a következő lépésre, tegyük meg a következő lépést. Szóval én azt szeretném mondani, hogy egyértelműen nem vagyok euroszkeptikus, határozottan egyetértek azzal, hogy a teljes unió teljes unió, és fontosnak tartom azt, hadd lássuk először, hogy hogy működnek azok a dolgok, amiket végre elindítottunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. E, most pedig... Dijsselbloem e, Eh, az, önök, e az ERUK csoport elnökének adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, én is köszönetet szeretnék mondani a parlament két képviselőjének, az előadóknak. Um, some weeks, was it a month ago? Tárgyaltam és egyeztettem a parlament előadóival, nagyon fontos munkát végeztek, és az öt elnök jelentésére épít a parlament jelentéstervezete tovább kell folytatni a munkát. Az öt elnök jelentésében azt mondtuk, hogy az év végére egy szakértői csoport áll föl, amely a jelentéseket tekinti át és követi nyomom, és taktikai és analitikus munkát végez az öt elnök jelentés második fázisának előkészítése kapcsán. Önök egy hatalmas lépést tettek ez irányba, köszönjük ezt a munkát. Ami a fiskális kapacitást illeti, mindenki tám- nagyon sokan támogatják ezt a vitában, a politikai közbeszédben, amikor a gazdaság és monetáris unióról van szó, de nagyon sok különböző oknál fogva támogatják ezt a koncepciót, és sokan, és sok szempont megjelenik az önök jelentés tervezetében is. Jan Timperger, holland Nobel-díjastól tanultam, hogyha ö, túl sok célt akarunk egy eszközzel elérni, akkor problémába ütközünk. Tehát úgy gondolom, hogy azon kell komolyabban gondolkoznunk, hogy nem várunk el túl sokat egyetlen eszköztől. Hiszen a rendelkezésünkre álló eszközök versenybe kerülnek, és hogyha túl, hogyha túl sok célt, túl sok területen ugyanaz az eszközzel akarunk elérni. Második észrevételem mire költsünk. A jelentés voltak éppen három fő területet emel ki. Az egyik a strukturális reformok ösztönzése, nos, ez egy olyan kérdés, amely az őt elnök jelentésében is nagy figyelmet kap. Úgy gondolom, hogy ugyanakkor nálunk a mi gondolkodásunkban sorrendiség más volt. Azt mondtuk, hogy több strukturális munkára van szükség annak érdekében, hogy a gazdasági konvergencia folyamatát újra útjára indítsuk, és a konvergencia alapján, tehát voltak éppen egy divergenciát kell megfordítani, a krízis évek divergenciáját, tehát a konvergencia okán lehet megtenni a következő lépést, a szakpolitikai konvergenciát és így lehet kiteljesíteni a monetáris uniót. Az önök jelentése intellektuális kihívást tart, és, meg, és megfordítja a sorrendiséget, és azt mondják, hogy a konvergencia folyamatát ezzel lehet útjára indítani. Hát, hogyha megnézem a mai helyzetet gazdaságilag és politikailag, hogy is mondjam, csak challenging approach van dolgunk komoly kihívásokat rejtegető megközelítéssel van dolgunk. A második felvetés az aszimmetrikus sokkok kezelésére vonatkozik. Hogyha viszonylag kevés aszimmetrikus sok sújtotta az, euró, az eurózónát, a biz, az üzleti ciklusok meglepetésszerűen párhuzamosan zajlottak, bár nagyon aszimmetrikusok szakpolitikákat folytattak az egyes gazdasági szereplők. A pénzügyi ciklusok ugyanakkor sokkal inkább eltértek egymástól. Tudva ezt, úgy gondolom, hogy a kockázat fel, felszívó vagy abszorpciós kapacitásunk megerősítését úgy lehet elérni, hogy a bank és a tőkepiaci uniót erősítsük meg korábban is elmondtam ezt már, és a jövőben is ezt a véleményemet fogom hangoztatni. Annak érdekében, hogy sok abszorpciós kapacitását az eurozónának megerősítsük, az eurozóna gazdaságainak megerősítsük, lehetővé kell tennünk azokat a mechanizmusokat, amelyekkel a pia, a magánágazat felszívhatja ezeket a kockázat, ezeket a sokokat, ennek a cél, ezt a célt szolgálja a bankpiaci és a tőkepiaci unió. Végezetül pedig a szimmetrikus sokkok kezelése azt teszi szükségessé, hogy a nemzeti költségvetések pufferkapacitással rendelkezenek. Ez könnyű mondani persze, de hosszú távon valóban biztosítanunk kell, hogy nemzeti szinten, ahol sokkal nagyobb a költségvetés, mint az európai szinten, létezzen egy pufferkapacitás. Ez hosszú távú célja kell, hogy legyen minnyájunknak. Ami pedig a szimmetrikus sokkok kezelését és a fiskális kapacitást illeti, további eszközökre van szükség, de az a kérdés, hogy honnan származnak a források az ESM-re hivatkoznak, hogy ebből finanszíroznak, de hát az ESM egyszerűen egy hitelező, nem rendelkezik saját adóbevétellel. Tehát az, azt mondani, hogy az ESM egy európai monetáris alappá váljon, nem igazán megalapozott, hiszen nem beszélnek arról, hogy a pénz az elsőmbe honnan kerül majd be, és azt hiszem, hogy ezt a kérdést is további vitatárgyával érdemes tenni. Tehát egyrészt, hogy mit tesz majd az eszköz, és hogy hogyan lehet finanszírozni, mind a két kérdésben úgy gondolom, hogy további elgondolkodásra van szükség, és azt hiszem, hogy ma este erre lehetőségünk van. Végezetül a politikai dimenzióról is hadd szóljak. Ma délelőtt is már az a szlovák elnökség a munkanélküliségről egy vitát szervezett, az európai munkanélküliségi rendszer gondolatát gondoltuk végig. Érdekes ez, de hát én politikusként azt mondhatom, nem tudom, hogy van ez azoknél, de az én országomban a társadalombiztosítási rendszer és a nyugdíjrendszer történetileg és kulturálisan került meghatározásra. Generációk alatt fejlődött ki ez a rendszer. A munkanélküliségi rendszer nálunk Hollandiában voltak éppen a szociális partnerek kezében van. Szóval itt különböző kultúrák és tradíciók feszülnek egymásnak, szóval lehet, hogy politikailag, meg gazdaságilag ez egy érdekes gondolat, de hát észre kell venni ezt is, hogy mit érünk el ezzel, vagy milyen kontraproduktív hatása lesz az egyes nemzetállami vitákban. Egy valamit biztosan tudok. Létezik egy kérdés, amely Hollandiában nagy vitákat vált ki, hogyha az Európai Unió a nyugdíjrendszerhez akar hozzányúlni, mindenki pánikba esik, ez mindenki azonosul vele, ez a miénk, a szociális rendszerünk identitás képző eleme a nyugdíjrendszer. Tehát hatalmas és hatalmas lépés volna az európai munkanélküliségi mechanizmus megteremtése a jövő zenéje szerintem, szerintem sokkal inkább több gazdasági és intézményi konvergenciára volna szükség annak érdekében, hogy a lépések reálisan megtehetők legyenek. Folytassuk a munkát, folytassuk a vitát, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy Európa tényleg egy konvergencia gépé váljon, ahogy ez volt a múltban, mielőtt további integrációs lépéseket teszünk. Köszönöm, és most Péter Kazimír kapszol. Köszönöm szépen a szót, elnézést kérek els, először is a késésemért, másodszorban pedig köszönetet szeretnék mondani a meghívásért. Én most, mint pénzügyminiszter vagyok itt, nem úgy, mint elprezidente, az ECOFIN elnöke meggyőződésem, hogy az EU-nak és az euróvezetnek őszinte vitát kell kezdeményezni a jövőről, és a makrogazdasági stabilizáló eszközökről szóló vita az az egyik legfontosabb témája ennek. Elkerülhetetlen része a jövőről szóló párbeszédnek. De tudjuk, hogy konszenzusra van szükség a tagállamok között e téren. Kétség sem férhet hozzá, hogy ez nem pite nem lesz könnyű kérdés. És nem is várunk az elkövetkezendő hónapokban nagy áttörést, de jobb elő, megfelelő előkészületeket folytatni, mint mindig utolsó pillanatban tüzet oltani. Tudjuk, hogy mi az európai helyzet, a költségvetési kapacitás egy középtávú, té- középtávú téma, vagy középtávú ambíció, de amit ma annak nevezünk, az nagyon könnyen átsúszhat egy hosszú távú célba holnap, aztán a hosszú távból soha lesz. És néhány év múlva is talán itt fogunk ülni, de nagyon más összetételben. Ha nem akarok optimista lenni. Nagyon világos gazdasági érvek vannak ezen eszköz létrehozása mögött, mert sok szimmetrikus és aszimmetrikus sok érje a monetáris uniót, és a költségvetési kapacitás nagyon fontos eleme lenne egy stabil euróvezetnek is. Ha már az euróvezetről beszélünk, ennek a stabilitása kritikus fontosságú az egész EU számára. Az elkövetkezendő hónapokban tehát kulcsfont, kulcsfontosságú projekt lesz ez mindannyiunk számára. Ebből az következik, hogy a fiskális stabilizáló erők Európa számára közvetlenül vagy közvetetten egyformán fontosak kell, hogy legyenek. Különösen a britek népszavazása után nagyon fontos, hogy a felmaradó 27 tagállam egymás mellett kitartson. És hangsúlyoznom kell azt is, hogy sajnálatos az, hogy a közös költségvetési mechanizmusra vonatkozó javaslatok összekapcsolódnak a költségvetési fegyelem hiányával és a reformok lassú menetével. Egyetértek azzal is, hogy a költségvetési kapacitás csak akkor lehet sikeres, hogyha a szolidaritás szorosan kapcsolódik a felelősséghez. Világos szabályok kellenek hogy csökkentsük a veszélyeket és a permanens állandó transfereket elkerüljük. És ne legyen szükség arra, hogy hirtelen alkalmilag kelljen döntenünk az eszközök formájával kapcsolatban. Ahogy Éroen az imént említette, igaz, hogy felvetettük ezt a kérdést. Pierre Carlos Padoan javaslatát a Milánó javaslatát mérlegeljük, és majd Pozsonyban fogunk beszélni az európai munkanélküliségi segítségnyújtási tervről, de most még jelenre reagálva azt szeretném mondani, hogy nem akarjuk a nemzeti rendszereket helyettesíteni, és ehelyett egy központosított munkanélküli ellátást létrehozni Brüsszelben, Brüsszel irányítása, hanem ez egy ki kiegészítő rendszer lenne, nem helyettesíteni a nemzeti szintű ellátást, hanem a felett állna és ki egészíteni. De hát, hát most még egyre csak a tudósok vitáznak erről, és az agytröztöknek kell gondolkozni ezen, mi csak álmodozunk azon, hogy egy jobb, intelligensebb integráció fog létrejönni a jövőben. nehéz időket élünk, kihívásokat kell, hogy megoldjunk, megoldjunk. Számomra a folyamat azzal kezdődik, hogy bizonyítsuk azt, hogy nagyobb szükség van a költségvetési kapacitásra. És ezután fogunk ennek a konkrét keretéről, a konkrét formájáról és a finanszírozásáról beszélni. Tehát a jogi kerettel kell kezdeni, és utána jöhet az összes többi kérdés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig tovább lépünk a kérdésekre, amit az árnyék előadók tehetnek fel. Nagyon kevés időnk van, sajnos úgyhogy oda fogok figyelni, hogy mindenki tartsa tiszteletben a két perces felszólalási időt, különben nem fogunk végezni, és kilenckor be kell fejezzük a munkát. Szikrid Műriszán kap először, először szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor az eurozóna fiskális kapacitásáról, képességéről beszélünk, az első kérdés, ami felmerül az az, hogy miért van erre szükség, és hogyan segíthet a reálgazdaság helyzetén. Szerintem a fiskális képességek csak akkor lesznek észszerűek, hogyha a válság, az elmúlt évek válságának gyökerét is kezeljük, az alacsony versenyképesség, a bankrendszer sérülékenysége, amiről beszéltek a hozzászólók, és versenyképesség nézzük. A fiskális képesség vajon hogyan segítheti a versenyképességet tagállami szinten? a strukturális reformokhoz hogyan vezet el, amire minden tagállamnak szüksége van, és amit az ország ajánlások is meghatároznak. Tehát a kérdésem az az, hogy a, melyek azok a strukturális reformok, amelyeket véleményük szerint a fiskális képesség segíthet, és Szepen úrtól kérdezem, hogy a strukturális reformok végrehajtása miért olyan nehéz Franciaországban. A második pedig az olasz miniszter úr említette, hogy a strukturális reformok nem kerülnek igaz, tehát a struktúrális reformok és a deficit közötti különbséget mondott nekem, itt hiányzik a kapcsolatban, nagyon sok struktúrális reform nem, ok, nem vezet magasabb hiányhoz. Minden miniszter megemlítette, hogy mire kellene a pénzt küldeni, de nem említették meg azt, hogy honnan vegyük a pénzt, és me- mennyi pénzre van szükség. Tehát milyen forrásokra gondolnak a fiskális képességekhez, és a net befizetők mi, e, minisztereitől kérdezem, kérdezem e, a Luxemburg és a és Dezemburg úrtól kérdezem, hogy mennyi pénzre van szükség, és hogyan próbálja az összes tagállamban, Franciaországban, Holland, Hollandiában az emberekkel elfogadtatni azt, hogy a válság idején más tagállamok munkanélküliére nincs kell segítenünk. Dijsselbloem úr mondta, hogy aszimmetrikus jellegű volt a válság minden, szinte minden tagállamban, tehát csak azokat a változókat érintette, és emiatt volt a kitettség is olyan magas országainkban. Köszönöm szépen, most pedig van úr Thank you, Chair. Um, I should li- like to ask my... Köszönöm szépen. A kérdésem a Timberg elvvel kezdeném, amelyre Dijsselbloem úr is utalt. Tehát, hogy minél több eszközre, annyi eszközre van szükség, mint ahány problémát meg kell oldani. Úgy tűnik, hogy talán azok a kollégák, akik úgy gondolják, hogy hosszabb távon kell gondolkoznunk a az eurótérség fiskális képességében, de talán, mint hogyha ők alulbecsülnék azt, hogy többek között azért vagyunk olyan bajban, amiben vagyunk, mert a fiskális szabályok a Maastrichti szerződés és az azt követő folyamatok miatt alakultak így, és nem vették figyelembe például A 0%-os kötvényeket, meg a, és hogy nincsen elég eszközünk tehát. Éppen ezért azokat a, a meglévő eszközöket kell úgy alakítani, amit már el se tudunk mondani az embereknek, és szerintem ez közös probléma, a pénzügyminiszterek előtt ugyanez a probléma. A kérdésem az, hogy nem gondolják-e, hogy az észszerűs fiskális képesség segíthetne abban, hogy egyszerűsítsük a szabályokat. És hogy a jövőben a, a lakosság számára talán jobban el tudjuk mondani, hogy mi is, amit teszünk. Ez az első kérdés. A második gyakorlati intézkedésekkel kapcsolatos, hogy hogyan induljunk el. A, a fiskális képességekkel kapcsolatban az adó, transfer, rendszereket mondták, a munkanélküliségnek a, a hitelnyújtás, hitel, felvétel hitelnyújtási rendszereket és az eurótérség költségvetéséről is beszéltek. A, ez a két utóbbi, bocsánat, inkább a második és a harmadik nagyobb irányítást, nagyobb, erősebb szerződésmódosítást igényelne. Melyikkel kezdjük? A harmadik kérdésem pedig a transferunióval szembeni félelemmel kapcsolatos. A, ahhoz, hogy ennek egy jó módját megtaláljuk, persze nem biztosíték semmire, de mégis ez egy plusz lehetőség, hiszen itt közjóról van szó, a kérdésem pontosan ezért az, hogy vajon az erőtérség közjavaival is kellene így foglalkozni ebből a szempontból. Monsieur Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok érvet felsoroltak már. Azonban még egyszer nyomatékkal ki szeretnék térni arra, hogy szépen le lehet írni a modelleket, de igazából az dönt, hogy milyen számok állnak a modellek mögött. Gyakran hallottuk azt, hogy szükségünk van a szolidaritásra. És azt is hallottuk, hogy nem akarjuk a transferuniót, de kérdezem önöket, a minisztereket hogy mi jön neki ebből más, mint éppen ez. Kérem, hogy mondjanak konkrét számokat. Mennyi kapacitással rendelkezzen a költségvetés? A tervezetben 1 és 7, az tagállami GDP 1 és 7 százaléka közötti összegről van szó. Hát ezt számoljuk ki, hogy az Európai Unió jelenlegi költségvetése 145 milliárd euró, és ez 1 GDP százalékra épít, Hát akkor honnan jön ez a rengeteg pénz? Az adófizetőktől? Mely tagállamokból? Milyen elosztási kulcs alapján? Ki kapja meg ezt a pénzt? Ki dönt majd ezekről a kérdésekről? Milyen projektekre kerül fordítva felhasználásra ez a pénz? Tényleg ilyen nagyszerű szakértők ülnek Európában, az Európai Unió intézményeiben, illetve az Eurózóna intézményeiben, akik minden tagállamra vonatkoztatva dönteni tudnának, hogy mire hol van szükség? Azt hiszem, hogy ezek nem tisztázott kérdések, már pedig ezeket tisztázni kell, mielőtt egy ilyen biankó csekket kiállítunk, és egy ilyen költségvetési rendeletet kiadunk, előtte tiszta vizet kell önteni a pohárban, németül tiszta bort, de magyarul tiszta vizet, máskülönben az emberek elfordulnak tőlünk, a Brexit példája is mutatja ezt. Még rosszabb volna azonban, hogyha a polgárok egyszerre csak majd kapkodnák a fejüket, hogy milyen számokat jelentenek ezek a szép ígéretek. Azt hiszem, hogy éppen a Maastrichti szerződéssel szerzett tapasztalatunk alapján azt kell mondanunk, hogy világosan beszéljünk, pontosan mondjuk, hogy mire szánjuk el magunkat, és ezután mondhatjuk azt, hogy jónak vagy nem jónak tartjuk-e a költségvetést. Köszönöm, Pirko Rólen Lene asszony kapszol. Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy minnyáján egyetértünk abban, hogy az eurozóna jelenlegi formájában nem egy optimális monetáris unióként működik. Abban is egyetérthetünk, azt hiszem, hogy az eurozóna válaszúthoz érkezett. Vagy tovább mélyítjük az integrációt egy politikai unió irányában, vagy, és most jön a nagy vagy, több piaci diszciplinára, fegyelemre van szükség Finnországban, a döntéshozók és a közvélemény <clears throat> kritikusan szemléli a további fiskális unió és integráció lehetőségét. Hogy erre szükség van-e? A szolidaritás elvének ugyanakkor nagyon pontos jogi és politikai kihatásai is vannak, már a mainak is. Kérdésem először is Cakalotosz úrhoz intézem a kérdésemet. Miniszter úr, az eurózónát és a közös költségvetési kapacitást a probléma, kapacitását a probléma megoldásának látja-e, hiszen a jelenlegi transferekkel nem sikerült elérni a kívánt eredményeket. És sajnos a görögök a saját bőrükön is megtapasztalhatták ezt. Második kérdésem, mennyire tartja reálisnak, hogy a tagállamok a költségvetésüket illetően a döntéshozatali jogköröket egy supranacionális szervnek utalják át. Blum úrhoz intézem a következő kérdésemet. Késze azon elgondolkozni, késze a politikai integráció alternatíváin elgondolkozni, amely szerint lehetséges volna, hogy egy tagállam kilépjen az eurózónából úgy, hogy az Európai Uniónak tagja maradjon. Köszönöm. Merci, Sekolei. Köszönöm, kedves kolléga. Most az ALDE frakció árnyék jelentéstevője következik a Költségvetési Bizottság részéről, akik én vagyok, miniszter urak konvergenciáról beszélnek, de van néhány pont, amiről még vitát kell folytatnunk. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy amikor a szerepkörről beszélünk, legyen egy költségvetési kormányzat, vagy legyen egy szabály, közös tulajdonról szabályokat hozunk létre, mint például a stabilitás és növekedési eszköz, vagy paktum. A probléma az az, hogy akkor, amikor a szabályokat megszegik, és egyébként ez több alkalommal meg is történt, nem volt szankció. Úgyhogy már azt mondhatjuk, hogy nincsenek szabályok. Még kormányzat sincs egyébként, és a költségvetési aspektus, a kapcsolatos kérdés feltevése az az Európai Unió kormányzásával kapcsolatos kérdéseket vet fel, és őszintén ez egy olyan téma, amiről nagyon sokat kell beszélni, mert az euróvezet nem tölti be azt a szerepet, amiért létrehozták. A kérdés az szerintem, hogy jó, legyen egy konvergencia kódex, és hogyan tudjuk ösztönözni azokat az államokat, amelyek erőfeszítéseket tesznek a konvergencia érdekében. Önök számára hogyan tűnik lehetőnek, lehet, lehetségesnek az, hogy ezt elősegítsék, illetve milyen kompetenciákat tudunk átadni az euróvezetnek. És hogyha ezt a hipotézist választjuk, akkor a tagállamok bizonyos kompetenciákról lemondanak, ezt a költségvetés vagy az euróvezetre áthelyezik, és akkor ehhez kell, hogy legyen egy költségvetés is. A következő kérdésem. A szociális kérdés, a szociális partnerek nemzeti kereten belül reagálnak Elképzelhető-e az, hogy a gazdas, európai gazdasági és pénzügyi tanács létrehoz egy euróövezeti szekciót, amelyben az euróövezeti szociális partnerek leülnek és tárgyalnak, találkoznak egymással, és a, akár rendkívül nemzeti jellegű jövőképüket is elmondják egymásnak, és megpróbálják kitárgyalni azt, hogy milyen lenne egy optimális euró vezet az ő szemszögükből. Ezek tehát a kérdései most pedig az mi frakciónk Ekon árnyék előadója nincs itt, és de asszony sincs, úgyhogy ha Fábio Belemászi itt van, akkor ővé a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. A jó házasság összetevőiről beszélt az egyik eh, hozzászóló, hadd mondjam el, hogy az IMF a legutóbbi jelentésében egyértelműen megfogalmazta, hogy eh, egy eh, igen súlyos házasság nagy csapását éltük most át, és lehet, hogy az olasz bankszektor válsága előtt állunk. Egyetértek azzal, hogy a megszorítások semlegesítették a, a banki sokokat. Azt szeretném kérdezni tehát a görög pénzügyminisztertől, hogy lát-e némi kockázatot abban, hogyha a fiskális képességet összekapcsoljuk a strukturális, azokkal a strukturális reformokkal, amelyeket Görögország ment át, akkor semlegesíthetjük ugyan a gazdasági hatást makroszinten, de ugyanakkor a fiskális tér lehetőségek olyan intézkedéseket követelnének meg, amely a magánvállalkozásokat akadályoznák. A másik kérdésem a francia pénzügyminiszternek szól. A, igen, heterogén az eurozóna, tudjuk, hogy a nagy transferunió nem megvalósítható, gazdasági jogi értelemben sem Németország ugye már előírná, mit kellene tenni, nem lenne e bölcs dolog a transferek szükségét vagy igényét csökkenteni, és makroökonomiai kiegyenlítő mechanizmusokat alkalmazni. Tudjuk már évek óta, hogy az eurozóna rengeteg problémája nem az állami hiánya, deficittel van összefüggésben, hanem a magándeficitekkel. Az euróválság akár az eurozóna magán adósságaival is összekapcsolható a fiskális eh, kapacitásokkal kapcsolatban, pedig minden pénzügyminisztertől kérdezem, hogy készek lennének-e arra, hogy innovatív módon például a banki engedélyeket adjanak ki, vagy Moszkvának eh, eh, lehetőséget ad a nemzeti tagállamok állami beruházásihoz. Ugye ezt mm, az aranyszabályt meg sértenék-e. Az olasz minisztertől kérdezem, hogy elég fiskális képessége van-e Olaszországnak, hogy a közelgő bankválságot kivédje? Merci. Deuxième intervenant. Köszönöm a GUE részéről a másik hozzászóló Benito Dezgua úr. Presidente y señor Shadow, antes no, no he oído que le llamaba mi compañero. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem hallottam, hogy a kollégámat felszólította volna, akinek a nevében szeretnék felszólalni. Németország és Franciaország kapcsán valóban meg kell jegyezzük, hogy a deficit célt nem tudták hozni, és ezt nem engedhető még egyszer meg. Szerintem azonban ez nem felel meg a kötelezettségvállalásoknak, ugyanis az elsőnek, aki megsértette ezt a szabályt, nem kellett fizetni, és most a második vagy a harmadik kell, hogy megfizesse ezeket a... Úgyhogy ez igazságtalan. A kérdésem a következő. Egyértelműen támogatjuk azt, hogy az adóbevételeket erősítsük Európában, integráljuk, adóintegrációra és az adóbevételek elosztására van szükség, például a CO2 adóra gondolok, vagy arra, hogy fel kell lépni az agresszív adótervekkel szemben. A nemzeti hozzájárulásokra is szükség van annak érdekében, hogy a lakosságok, a tagállamok lakosságainak gazdasági képességeit is eh, figyelembe vegyük. Bizonyos eh, beruházási eszközöket ki kell használni. És van még egy kérdésem eh, Dezelblom úrnak. Az öt elnök egyike ön, a jelentés szerinti öt elnök egyikéje, de úgy gondolom, hogy a a költségvetési politikának és a lemaradásokat, anyagi lemaradásokat figyelembe kellene vennie. La parole est maintenant à Ernest. Köszönöm, Ernest Maragall kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon különböző vélemények fogalmazódnak itt meg az ülésteremben, ez senkit sem lephet meg. Mi abból indulunk ki, hogy nagyon is szükséges, hogy célként megfogalmazzuk, hogy a költségvetési kapacitás koncepcióját közösen definiáljuk, és a szimmetrikus és az aszimmetrikus sokkok elleni fellépés lehetőségeit felvázoljuk. Két konkrét kérdésre térek rám. Egyrészt Blum úrhoz intézem a kérdésemet a konvergencia kódex kapcsán. Létezik már egy eljárás, melyet elfogadtak amelyel az egyenlőtlenségeket lehet kiküszöbölni. Gondolok például arra a lehetőségre, hogy esetleg Spanyolország saját hazám ellen szankciókat ö, vessen ki, mert nagyon nagy a költségvetés deficitje. Ez egy lehetőség, de arról mind a mai napig nem hallottam, hogy a többi, a másik oldalra is szankciót vetnének ki, hogyha mondjuk a szuficit, a költségvetési szuficit túl magas, a költségvetési többlet. Németországban és Hollandiában azonban ez áll fenn. Milyen dolog az, hogy csak az egyik egyenlőtlenség ellen lépünk fel, a másik egyenlőtlenség nem ellen, kérdezem én. Aztán van itt a Réni D alap, a, ez a készenléti alap, de van egy másik kérdés is, a közkéz eladósodásának kérdése. Azt hiszem, hogyha a közkéz beruházásokat, stratégiai beruházásokat hajt végre, akkor ezt másként kell elemezni, mint az egyszerű eladósodást. Gondolok itt a saját eszközökről szóló jelentésre is. Az IMF pozitívan szólt a spanyol költségvetésről a e tekintetben, és önök is úgy gondolják-e, hogy ez egy jó út lenne így, és azt gondolják-e, hogy lehetőség van-e arra, hogy a költségvetési kapacitást ilyen módon valósággá válják, és az adóversenyt tovább folytassák. Hiszen az adóverseny voltak éppen adódömping, és szociális dömpinghöz vezet. Tehát a költségvetés, a kapacitást így értelmezzük. Köszönöm, Eichhut úr. Jönnek. Köszönöm szépen a minisztereknek, hogy ezeket a fontos kérdéseket felvetették, és eszmecserét folytatnak velünk, hogyha mindannyiunkat meghallgatják, akkor úgy tűnik, hogy az elvben egyetértünk, hogy legyen egy költségvetési kapacitás, de önök közül néhányan felvetik a kérdést, hogy mennyire menjünk messzire, mi a prioritás, mit csináljunk először. Például a máltai miniszter, illetve Dacia Blum is azt, mond, is azt mondta, hogy először konvergencia, és akkor utána beszélhetünk más eszközökről. Érdekes volt Cakarotos úrtól hallani, hogy nagyon világosan amellett tette le a voksát, hogy ebben a pillanatban, amikor nagyon alacsony lehetőségei vannak a monetáris politikának, illetve a költségvetési politikának, a magánszektor kockázat megosztási készsége nagyon alacsony. Ha bármilyen sok érkezik, akkor szociális ára lesz annak. Az bérek fognak csökkenni. És ez nagyon fontos, hogy ezt megállapítsuk, mert nincs nagyon sok időnk arra, hogy hosszas vitát folytassunk, mert miért is beszélünk erről? Azért, mert sürgető probléma áll előttünk. Úgyhogy most kell beszélni ezekről az instrumentumokról. Volt, aki azt mondta, hogy először fejezzük be a bankuniót. De hát akkor mi történik az európai betétgarancia rendszerrel? Az sem egy olyan eszköz, amely egy-két év alatt elkészül. Annak is nagyon hosszú vita a feltétele. Úgyhogy ha erről a vitáról szólunk, és nem akarjuk, hogy a bérből élők sújtsa az összes válság, az összes sok, ahogy ezt Lána és Dijsselbloem is urak is mondták, sürgős a vita. Nem mondhatjuk azt, hogy most elkezdünk beszélgetni róla, aztán majd valamikor eljutunk oda. Az összes miniszterhez azt a kérdést intézném. Nagyon jó, hogy itt van a vita az Európai Parlamentben, de a fő kérdés az az, hogy ezt a vitát a nemzeti parlamentekbe hogyan viszik el mert tökéletesen egyetértek mindannyiukkal, hogyha ezt a vitát csak itt folytatjuk le, akkor kudarcot fogunk valani mi mindannyian. Kérdésem, hogyan tudjuk ezt a vitát az önök nemzeti parlamentjébe elvinni? Köszönöm szépen! Most pedig Marco Valli úr kap szót, aki Marco Zanni úr kollégája nevében is fog beszélni. Négy percet kap tehát, de ha két percet befejezed, még jobb. Köszönöm szépen, én is köszönöm a minisztereknek, hogy itt vannak és beszámoltak nekünk. Meg vagyok győződve róla, hogy egy európai állampolgár jelenleg hogyha meghallgatta ezeket az előadásokat, akkor nagyon-nagyon komoly kétségei vannak a tekintetben, hogy mi lehet a megoldása ezeknek a vitáknak, az elmúlt hónapok és az elmúlt évek vitájának. Úgy tűnik, hogy körbe-körbe megyünk, kerülgetjük a forrókását, de önök közül senki sem fókuszál igazán az erőra magára, hiszen Gramenje miniszter már mondta, 19 gazdaság között hozta létre az uniót ez a, um, az eszköz, és ilyen módon uh, nem a répát, nem a répát, hanem a, a lovat uh, a kocsi mögé fogtuk tulajdonképpen. És ilyen módon a 300 milliárd euróról beszélünk, um, de a deficit folyamatosan nő. Kérdésem tehát a következő. Akarunk-e valamit csinálni a német szuficittel, a 300 milliárdos szuficittel, és hogy belátjuk, hogy Németországnak is felelőssége van az aránytalansága okán, hiszen nem lehet leértékelni a fizetőeszközt, ahogyan Pádaun miniszter mondta, és ilyen módon csak a béreket sújtja ez. Tehát vagy szembesítjük Németországot a saját felelősségével, pedig, vagy pedig nincs értelme a közös fizetőeszközről beszélni és a monetáris unióról beszélni. Erre kell koncentrálnunk. Európát, ahogyan Baszájkhut az előbb mondta, Európában sürgető ez a kérdés. Vagy találunk megoldást arra, hogy Németország szembenézzen a saját felelősségével, az aránytalanságok okán, és ilyen módon ö, esetleg odahatunk, hogy például ez a szuficit segít a nehéz országok helyzetén, ahol például már kvázi az országokat árusítják ki, szolidaritásról beszélünk, az Eurózóna ez egy olyan zóna, ahol óri szolidaritás lenne, de hát itt azt mondják, hogy azért, az emberek azt mondják, hogy azért fizettetek, azért adtatok hitelt görögöknek, a görögöknek, hogy visszafizessék a kamatokat a ti bankjaitoknak. Tehát vagy egy közös szellemben beszélünk, és tényleg próbálunk az igazi problémára, az euróra koncentrálni, és keressük a megoldást, vagy pedig nincs miről beszélni. Egyszerűen csak az eurozóna feloszlásáról beszélhetünk, és gyorsan kell ezt végrehajtani, mert vagy rendezetlenül esik szét az eurozóna, vagy pedig találunk valami rendet, egy demokratikus mechanizmust, amelynek segítségével az egyik tagállam vagy több tagállam kiléphet hogy ne egy Brexit-szerű helyzetet hozzunk létre, hiszen egy olyan ország, amely monetáris unióban van, lehet, hogy itt a szavazáson egy olyan politikai erőt, erőt szavaznak majd meg, aki azt mondja, hogy vége van a tárgyalásoknak, egyik napra a másikra lépést teszünk vagy egy népszavazást tartanak. Kérdezem, hogy értik-e, hogy mennyire sürgött a kérdés, vagy pedig egy ilyen szent tehénként továbbra is az erő fenntarthatóságáról papolnak nekünk. Beszélnek, beszélnek a közös kormányzásról, a governance-ról, de hát nagyon kevés lehetőség van uh, erre. Úgy látom, hogy nem rajzolódnak ki az intellektuális lehetőségek. Nem látják, hogy ez egy probléma, pedig ez egy probléma. Azt gondolom, hogy minnyáján tudják, pontosan tudják önök, e, ezek gazdaság alapjairól szól. De a vitágóval ez nem derül ki, hogy látják a dolog sürgősségét. Tehát ez a fő kérdés, az ERO. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezen az órán most már nem tudunk spontán felszólalásokat is fogadni, ezért Elnézést kérek, tehát csak az árnyék jelentéstevő. Ó, nem, elnézést. Zsirolf Anemans kap szót. Nem tudom, elnök úr, most mindannyian látták, hogy mi történt itt a technikailag. A színházban ez természetes, de egy intézményben inkább a hanyatlásnak a jele, amikor valaki felugrik a színre, és azt kéri, hogy valaki fel tudná oltani a villanyt? Valaki feloltotta itt a villanyokat. Hadd legyek én itt eh, a kikiáltó, és most hollandul folytatom. Iemand dan, er iemand dan toch een Ha valakinek udvarmesterként kell fellépni, akkor legyek én. A Brexit csapásával egy időben szinte megjelent az olasz virtuális bankválság. És most úgy vannak itt, mint hogyha úgy ülnek itt, mint a szinte semmi nem történt volna. Mennek az absztrakt elképzeléseik után, az új program kidolgozásában, egyszerűen lapoznak, és ez az új oldal a fiskális képességek. Úgy csinálnak, mint hogyha ez így normális lenne, mint hogyha ahogy a szlovák kollega, a jelenleg ugye az elnökséget képviselve, mondta, hogy egyszerűen, mint hogyha nem vennék észre, hogy ezt már nem lehet így tovább vinni. Jó lenne, hogyha végre a fiskális képesség európai szintű az euró végét, instabilitását elkerülendő valami megoldható lenne, na de hát ahhoz, hogy bármit csináljanak, az hat hónapot kell várni. Egyszerűen nincs az Európai Uniónak már semmi demokratikus létjogosultsága, és hogyha semmit nem tudnak csinálni, én most az AFKO szakbizottsággal jövök, ahol holnap Ferhofstadttal fogunk vitatkozni az Európai Unió további integrációjáról, a szerződésről, egy konvent szervezéséről egyetlen egy tagállam nem támogatja ezt. Senki nem fogja népszavazásban ezt támogatni. Ha nem akarnak Euroexitet vagy újabb Brexiteket, a, tehát ha ezt akarják, a bre, új Brexitet és új EU-exitet, akkor csak csinálják úgy, ahogy eddig gondolták. Dok, Köszönöm. Most tehát akkor a miniszterek következnek. Azt javaslom, hogy fordított sorrendben kapjanak szót, mint az első körben. Így tehát miniszterek úr, miniszter urak, önökre hagyom, hogy milyen hosszan szólalnak fel, hiszen ön akartak, önök akartak korán elmenni, tehát teljesen önökön múlik, hogy mennyit beszélnek. Először Kazimir miniszter úr kap szót. That's really privilege. Okay, thank you. Nagy megtiszteltetés, köszönöm. Általánosságban szeretnék válaszolni, és elsősorban arra a kérdésre, hogy a pénzügyi, a fiskális kapacitás hogyan finanszírozható. Szinte biztos vagyok abban, hogy eljutott hogy nem jutottunk még el a vitában erre a pontra, és csak megismételhetem, hogy először meg kell állapodjunk abban, hogy egyáltalán szükség van-e a fiskális képességre. Jó, akik itt ülnek az asztal mellett, azok egyetértenek, mondjuk ez nyilván látszik is, de ha másokat kérdeznek, most nem akarok kollégákat idézni, akkor talán nem annyira egyszerű a dolog. Aztán meg kell állapodjunk a szerepéről, az eszközökről, végül pedig a, a források meghatározása az utolsó szakasz lesz. Azt hiszem ez a legjobb megoldás. Én magam kicsit furcsán hangzik tőlem, de én igazából támogatnám az adósságfinanszírozást a tagállami hozzájárulás az európai adó formájában szintén jó válasz lehetne erre a problémára. Nos, ezt, ezt a, ezzel a kérdéssel egyszerűen szembe kell nézzünk. Megemlít, e, említhetném, idézhetném Montit, Mario Montit, aki egy évtizede dolgozik már ezen, hogy megtalálja a fiskális képességek forrását. Hadd említsek még egy kérdést, ami a beruházásokkal kapcsolatos esetleges változásokkal utalt. A, ugye a beruházások a második pillérhez tartoznak. Az, hogy ezeket az akadályokat hogyan lehet kezelni, hogyan lehet a velünk szembejövő akadályokat kezelni, hogyan lehet az adminisztratív terheket csökkenteni, hogyan lehet például a, az Eurostat problémáit kezelni, például a beszámoltathatóságot az Eurostattal kapcsolatban, ez kiemelten fontos. Én szerintem itt jobb, ha leállok és átadom a szót másoknak. Merci. Monsieur Köszönöm, Disseblom úr kapszó. Um, just like to pick up... Köszönöm, egy pár kérdésre akarnék válaszolni. Nem tudok mindenre válaszolni, mert ez órákat vesz, ven így igénybe. Murszan úr azt a kérdést tette fel, hogy ez az eszköz milyen strukturális reformokat hozhat létre. Jogos kérdés ez. Sok strukturális reformok van értelme magában, ezek mind pozitívan hozzájárulhatnak a költségvetéshez, de az a kérdés, hogy milyen ö, formát öltelek. Vannak olyan strukturális reformok, amelyek politikailag nagyon népszerűtlenek, például hagyományos jogokat ö, nyírbálnak meg, ö, odavész az angolom szép lassan, vagy ö, speciális érdekcsoportokhoz ö, sújtanak, egy szóval ez a kérdés nagyon is politikai természetű, hogy mi ez a pénzügyi kapacitás, amelyel a reform erőfeszítéseket lehetne támogatni az egyes tagállamokban. A szerződések létrehozásának koncepciója, amelyről évekkel korábban eszmét cseréltek, erről szólt, kapcsolatot teremtve a struktúrális alapok és az esetleg az eurozónás kapacitás és a reform ágenda között. Nem teljesen új gondolat ez tehát, és ezen az úton járhatunk talán. De sok strukturális reformról lehet szó. Ne gondolják, hogy csak akkor lehet strukturális reformokat végrehajtani, hogyha az embernek már rendelkezésére áll a pénz, amelyet elkölt. Nem, ez függ a reform dizájnjától és a menetrendünktől. Herr von Weizsäcker úrnak is válaszolnak, Weiz, von Weizsäcker úrnak az alapkérdésére, hogy segítne majd az eszköz abban, hogy egyszerűsítsük a szabályokat, és elmagyarázzuk az állampolgárnak jobban? Nem. Hiszen minden ilyesfajta eszköz, mint hogy a szolidaritás mechanizmusa ez, nagyon szigorú szabályokat feltételez. A tekintetben, hogy ki van benne, ki nincs bennem. Hogyha tehát a szolidaritást akarjuk megszervezni az emberek között, vagy egy közösség tagjai között, tisztázni hogy ki vesz részt, ki nem. És akkor felmerül a kérdés, hogy mikor jogosult valaki támogatásra, munkanélküli, vagy bármilyen más támogatásra harmadsorban, mit várunk el egy országtól, mielőtt például részt vehet a, munka, a munkanélküliségi rendszerben, mondjuk strukturális intézkedéseket, hogy strukturális munkanélküliséget csökkentse. Tehát kötelezettségek és jogok járnának kéz a kézben. Hogy hogyan szervezik meg a szolidaritást, az arról szól, hogy jogosítványokat adunk az embereknek, vagy a közösség résztvevőinek, és ugyanakkor kötelességeket róvunk rájuk. Egyszerű lesz ez, egyszerű lesz ez megmagyarázni? Hát valószínűleg nem. Ez egy további fontos kérdésre vezet át engem, amelyet most prioritásosnak kezelek. Hogyha megtaláljuk a politikai kompromisszumokat és szabályokat fogalmazunk meg, és a kockázat csökkentésről is beszélünk, akkor nagyon hasznos volna, hogyha bizony ez mindenki be is tartaná, és nem egyből arról indulna a vita, hogy mikor helyes a szabály. Bármikor első álmomból felébresztve is szívesen beszélek arról, hogy a szabályok jól vannak-e kialakítva, vagy nem, de hogyha vagy krízist élünk meg, és sürgető válaszokat kell találni, Baszájkhát megkérdezte, hogy látom, hogy sürgető helyzet. Hát nagyon sürgető problémákkal állunk szemben az eurozónában. És hogyha itt a problémák sűrűjében vagyunk, nincs értelme annak, hogy újton újra minden egyes szabályt újra, szabályról a vitát újra kigomboljuk, hogy elkezdjük. A jövőben persze majd megvitathatjuk, hogy a kereteket át kell alakítani, vagy nem. De hát ilyen módon előrehaladást a sürgető helyzetben nem értünk el, nem érünk el. Tehát, hogyha erről az eszközről vitázunk, és még sok vita és analitikus munka áll előttünk, akkor, hogy is mondjam csak, abban bíznunk kell, hogyha majd létrejön a megállapodás, látjuk a hozzáadott értéket, kirajzolódik a keret, akkor bízhassunk abban, hogy a, meg, a elfogadott szabályok azokkal dolgozunk. Ez szem, szerintem egy alapvető kérdés. Sajnálom, hogy ezt így mondom, de ezt tartom az egyik prioritásos kérdésnek. Szóval folytassuk ezen is a munkát. A végrehajtás kulcskérdés akkor, hogyha az országok közötti bizalmat akarjuk megnövelni. Köszönöm, azt hiszem, hogy ennyi elég is lesz. Vous avez terminé I heard you say merci, so I thought I was finished. Non, non, non, mais parce que je... Hát talán szeretett volna még mást is mondani, nem? Jó. Akkor Eduard Szikluna úr kap szót. Azt gondolom, hogy az egyensúly hiányok óriásiak az euróvezetben jelen pillanatban próbáltunk olyan megoldásokat felvetni, amelyek az erkölcsi problémák, az erkölcsi veszélyek kérdését is kezelik. De ez túl nagy kérés. Bizonyos válaszokban van ö, bizonyos erkölcsi kockázat is, például de hát legalább már létrejött egy első megoldás. Mindig Németországot akarjuk hibáztatni. De a legkisebb gazdaság, Málta is, ugyanígy érzi magát. A szolidaritás kérdése az SM és FSF esetében a gdp 3,3%-át fizetjük be, ez a legnagyobb teher az országunkon a szolidaritás szempontjából. Hogy tudom ezt megmagyarázni az embereknek otthon? Magasabb kamattal tudnak kölcsönt felvenni azért, hogy alacsonyabb kamattal tudjunk más országnak pénzt kölcsönadni. A minőség mennyiség kérdését kell kiegyensúlyozni, mielőtt tovább lépünk újabb megoldásokra, biztosítsuk azt, hogy ami már van, az működik. A ma délutáni vita a tanácsban arról szólt, hogy hogyan tudjuk a beruházásokat növelíteni. És a saját ö, szabályaink fogják vissza a beruházásokat. A kormányok többet akarnak beruházni, de nem tehetik. a jelenlegi rendszert, amit mi építöttünk fel, a rendeleteket, hogyan tudjuk javítani? Ez a fő kérdés. A legnagyobb elefánt azonban számomra az a deficites és többletes országok közötti különbség kérdése. A deficittel rendelkező országok azok a többlettel rendelkező országok többletei. Az egész struktúra azonban óriási nyomás alatt van. És kiket ér a nyomás? A deficites országokat. Persze a többlettel rendelkező országoknak is megvan a maguk feladata, mert minden egyensúly esetében, ha azt akarjuk, hogy az egyik oldala a mérlegnek följebb menjen, akkor a másiknak lejjebb kell menni. Tehát mind a két területnek kell lépnie, mind a két félnek kell lépnie. De először rakjuk rendbe az Európa övezetet, mielőtt elkezdünk messze menő megoldásokra álmodozni. Most pedig Grámenya úr kap szót. Néhány szót csak köszönöm szépen. A fiskális képesség kérdése rendkívül ambíciózus és ambíciózus projektekre is van szükség, de a vita megmutatta, hogy nagyon sok eh, elem van, és nagyon nehéz ezekben egyetérteni. A legfontosabb eh, az az, hogy megnézzük azt, hogy hol vannak közös pontok, hol van szolidaritása lehetőség. A vita, a megjegyzések olyan eltérő véleményeket mutattak, arról, hogy mit is lehet a fiskális képességgel tenni, hogy igazából csak, a, csak a, ösztönözni tudom a szolidaritást. Nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy 28-an, illetve hát most már a jövőben 27-en leszek. Egyetértek azzal, amit a befektetésekről, beruházásokról mondtak, délután is erről beszéltünk, és valóban így nyomon tudjuk követni. Az minden európai országban szükség van modernizálásra, beruházásokra az elmúlt 20-25 évben. Ez a közös alap, és valószínűleg ez a szükséges közös cél is, amit el, tudunk, el kell, hogy érjünk. A másik elem az öt elnök jelentése. Nagyon sok kulcsot is ad arra, hogy ezek a dolgok hogy nézhetnek ki. Dijsselbloem kollega az egyik elnök és, és eh, csodálatos, eh, hogy próbálja a jelentés részeit bizonyos értelemben végre is hajtani. Ez a jelentés eh, részekből áll, az egyik, egyik rész az, amit a szerződés módosítása nélkül rövid távon megvalósítható, a másik pedig a közép és hosszú táv. Ne becsüljük alá azt, hogy mennyire nehéz a szerződést módosítani. Figyeljünk a rövid távra, hogy mi az, amit rövid távon gyorsan, szolidaritással a lépésről lépésre elérhetünk, és aztán képesek lehetünk arra, hogy néhány gondolatot ebből a dokumentumból megvalósítsunk, mert ezek rendkívül ambiciózusak. Köszönöm. Thank you. Let me address questions that were... Kalavan kollega. Igen, köszönöm szépen. Az, azokra a kérdésekre szeretnék válaszolni, amelyeket eh, nekem eh, céloztak, hogy kelep forrás a reformok, reformokhoz. Nem, de a pénz mindig segít. A másik dolog, ami már elhangzott, először is közismert, hogy a középtávú, középtávon a támogatások segítenek. Másodszorban pedig a strukturális reformok, és ez hazámban is így volt, legalábbis középtávon további fiskális ösztönzőkkel érezhető a pozitív hatás. Ez Amiatt van, mert ugye összekapcsoljuk a, a munkanélküli járadékot, a munkaerőpiaci reformokat, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy hogy a munkaerőpiaci struktúrák is megváltoznak, a nyílt végű munkaszerződések, stb. Vezeker úr kérdezte, hogy a fiskális képességekkel kapcsolatban a közjavakat fel lehetne használni. Nos, egy példát tudnék ajánlani az európai politika számára a migráció kérdését. Ha hatékonyan megoldjuk a migráció kérdését, akkor nyilvánvalóan az európai közjavakat is be kell vonni, ezeket meg lehet határozni. Én egy olyan rendszerre gondolok, amelyel az menekültek a gazdaságba való integrációját biztosítani lehet, és el lehet kerülni azt, hogy tulajdonképpen a saját országukban ne tekintsék már az életet elviselhetőnek, hogy ott legyenek munkalehetőségek. Ezeket lehet egy ilyen összetartóbb formában, kohézív formában elérni a közjavak felhasználásával. A kollektív lépések a, a halványan felderengő bankválság, amelyre fiskális kapacitásra van szükség, volt egy ilyen kérdés, de nincs felderengő bankválságol az országban. Általában azt szoktam a sajtónak mondani, hogy a számok egyszerűen hülyeség, nonsens, nem tudom most elmondani az időhínymány miatt, hogy miért, de nagyon örülnék, hogyha megismernék az valós számokat, az MPL-ek számát, amely sokkal alacsonyabb, mint amik ö, ö, körbe ö, ö, jár, és egészen más léptékű dolgokról van szó. Nos, az NPL-ekhez idő kell, azaz megfelelő eszközöket kell bevezetni, amivel fel tudjuk gyorsítani az MPL-ek igazságügyi oldalát. A, ha lesz sikerül rövidíteni a szerződéses megoldások idejét, akkor sokkal több piaci mechanizmusok léphetnek be. Másodszorban a magánszektor számára kollektív eszközöket fogunk létrehozni, amivel az NPL kezelését kezelni tudják. A magánszektorbeli rossz bankok, mint önök is tudják, esetében nincsen lehetőség általában véve arra, hogy közpénzekből támogassuk az állami támogatások jogszabálya miatt. Ezt el kell fogadjuk. A fiskális képességek kérdése tehát Igazából mm, nem látom, hogy itt releváns lenne. Végül pedig van egy elővigyázatossági eszközünk a likviditási hiányok, törékeny helyzetek megoldására lehet felhasználni, ha szükséges. Szerettem volna tehát tisztázni, hogy a, a keringő félreértéseket jobban lássák. Köszönöm szépen. Euklid Szakalotos úr kapszott. Köszönöm szépen. A régi időkben a gyerekeim mondjuk a 90-es évekről beszélnek a régi időkben. Én ugye János királyra, meg a Robin Hoodra gondolok, ők a 90-es évek, hiszen régi napokban, régi időkben az Európai Uniónak nem volt elképzelése sem a konvergenciáról, sem a szolidaritásról. Illetve volt elképzelése, a strukturális alapok által akart ezt elérni, és nem csak szolidaritásról volt itt szó, hanem önérdekről is, hiszen ha a partnerem nem fejlődik, akkor ez nem lesz jó az én exportiparomnak sem. Aztán a 2000-es években megváltozott a filozófia neoliberális időszakban azt mondták, hogy nem kell a strukturális alap annyi, hanem pé- magánpénzáramlásra van szükség. Ilyen módon, hogy szegény országokból a gazdag országokba áramlott a pénz, növekedett a kereslet, illetve a fordítva növekedett a kereskedelem a német autók és termékek iránt, de hát ez egész összeomlott. És most pedig megfordult a folyamat nem arról van szó, hogy az Észak szolidaritást mutat, nem az Északnak komoly haszna van például nagyon alacsonyok a kamatok, és tőke áramlik be délről északra. Pontosan megfordult az, amiről az ortodoxia szólt, tehát a konvergencia, negatív konvergenciába, hát a szegény országokból a gazdag országokba áramlik a pénz. Tehát, hogyha bárki Pierre Sziklid és a finn hölgy is megkérdezett engem hogy mit gondolok a szolidaritásról. Hát elsősorban azt kell tisztáznunk, van-e közös érdekünk. Jelesül, hogy mindenki jól éljen együtt. Hogyha erre nem válaszolunk megfelelően, akkor a centrifugális erők tovább érvényesülnek. Éppen ezért a vitát azzal a kérdéssel kell kezdenünk, hogy van-e közös érdeke az Európai Unióban. Mégpedig az, hogy mindenki közösen fejlődjön. Azt gondolom, hogy neoliberális modell tévedett, fiskális tére van szükség, mert a kereslet fontos, és a strukturális alapok jobban szolgálják a növekvő keresletet, hiszen egyre több ember fogadja majd el az új technológiát, hogyha nem félnek a munkahelyük iránt, szívesen vesznek fel um, hitelt. Ez tehát a fontos. Az is fontos, hogy a pozitív integráció útjára lépjünk. A piacok nem oldották meg az elmúlt nyolc, a krízis előtti 8-10 évben ezeket a kérdéseket, tehát pozitív elemekre van szükség, új innovációs intézményekre van szükség. A jelentés egy-két gondolatát fel kell emelnünk, át kell támogatnunk kell, és csak úgy érhetjük ezt el, hogyha közös döntést meghozzuk jelesül, hogy egész Európa jóléte minden európai jólépétől függe vagy sem. És hogyha a, nem válaszunk, hát akkor hagyjuk a centrifugális erőket eh, érvényesülni, akkor Európa szétesik, Németország és Hollandia nagyon magas eh, felértékelik a devizájukat, és visszaérkezünk a kiinduló kockára. Hogyha nem tudjuk, hogy mi a szolidar, ne azt tegyük fel a kérdést, ne ezt a kérdést tegyük fel, hogy ki fizet a szolidaritásért, hanem az a kérdés, hogy mindenki érdekét szolgálja-e, hogy mindenki jóléte nő. Hogyha erre a kérdésre választ adunk, akkor ebből a jelentésből és más jelentésekből kiemelhetjük a gondolatokat, és tovább léphetünk előre. Köszönöm, Michel Szápán kapszót. Köszönöm szépen, én vagyok az utolsó, de nem én vagyok a felelősek azért, hogy így lemaradtunk. Gyors leszek. Euklidnak igaza van, van-e közös érdekünk? Ha nincs, akkor ha nem gondolnám, hogy van, akkor nem lennék európai, nem lennék itt, nem ülnék most itt önök között, és nem folytatnánk ezt a vitát gazdasági, költségvetési, monetáris témában. Akkor egész egyszerűen a prosperitást kell ö, ismét megtalálnunk azt, hogy a következő generáció egy kicsit többet, egy kicsit jobban éljen, mint az előző, a megelőző generáció. És ebben a kérdésben persze felmerül sok kérdés és sok ellentmondás is. Ellentmondásokra is felfog, felhívták a figyelmünket itt a képviselők. Hát egy pár dolgot hadd mondjak. Amikor a költségvetési kapacitás és a monetáris politika sikere ellentmondásban van-e? A monetáris politika sikere jár a Maastrichti pillanatban is láttuk azt, hogy ez nagyon fontos, sikeres, de egyedül nem elégséges egy sor probléma megoldásához. Második, a költségvetési politika, a költségvetési kapacitás a strukturális politikával ellentmondásban van-e? Nem. A strukturális politika nagyon fontos, abszolút szükséges minden ország szempontjából, de nem helyettesítheti a költségvetési politikát. És kérem önöket, hogy uram, például ön is jöjjön el Franciaországba, hogy lássa, hogy mennyire nehéz a reformokat Franciaországon is elfogadtatni, micsoda vitákat, micsoda ellenállást kelt. Következő. A konvergenciát meg tudjuk-e valósítani például a költségvetési területen, gazdasági területen, szociális területen, és ezt megúszhatjuk-e? Nem, nem úszhatjuk meg. Nincs olyan konvergencia, amely csak a strukturális politika áldásaira ö, hagyatkozik, más politikáknak a hozzájárulására is szükség van ehhez. A felelősség és a szolidaritás közötti kapcsolatot meg tudjuk elazítani. Nincs az országaink között szolidaritás, hogyha nem felel meg mindenki, nem tart mindenki tiszteletben a, egy sor közös szabályt. A kettő egymás nélkül nem létezhet, de hogyha viszont van felelősség, akkor kell, hogy legyen szolidaritás is, ha a másik oldalról nézzük. És a költségvetési kapacitás ez egy kielég, kiegészítő jellegű dolog lenne. Egy olyan projekt, ami közös projekt, és ami az eddigek felett van. Köszönöm szépen, miniszter úr! És a jelentéstevő hogy kap most egy szó, egy percben szólt. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm miniszter urak. Nem tudom, hogy a nőket hova rejtették, talán egyszer majd lesznek önök között hölgyek is. Böge úrral nagyon odafigyeltünk az eszmecserére, és mivel Böge úr nem tudott ma itt lenni, ezért helyette is én figyeltem. Az Európai Parlament nem csak a saját kedvére hoz az euróvezeti költségvetésről egy javaslattervezetet hanem azért, mert a tudósok már mióta beszélünk az euróvezeti költségvetésről, sőt, mióta az EMU-ról beszélünk, arról beszélnek, hogy kell ehhez egy költségvetés is. A Matt jelentés, a Dona jelentés, az IMF jelentés, mind ezt mondja, tehát ez nem egy illúzió, hanem mióta az Európai Monetáris Unió létezik, azóta erről beszélnek. Ez a dolog természetéből adódik. Amikor a strukturális alapok megvoltak, de még nem volt meg az euró, akkor ott volt a Delor jelentés, ami azt mondta ki, hogy amikor megszületik az euró, a struktúrális alapokat ki kell igazítani. Át kell őket alakítani a közös valuta miatt. De még nem vagyunk mindannyian az euró vezetben, addig lesz egy nem túl kreatív kettősség lesz Európai Uniós költségvetés, eurózónás költségvetés nincs, és ott vannak a struktúrális alapok a kettő között. Most az gazdasági és monetáris unió veszélyben van. És egy kicsit dolg meglepett valami, és ezért elnézést kérek, mert Ciklunász úr mondta pont a kettős és a hatos csomagot megvalósítanánk, akkor minden jól menne, mondja, mondja ő. De túlságosan követtük ezt az irányt, és azt mondtuk, hogy itt vannak a szabályok, ezeket, hogyha nem ö, ö, tartjuk be, akkor nincs bizalom, úgyhogy több szabály kell, szigorúban kell őket végrehajtani, és akkor több lesz a bizalom. De nem, nem erről van szó. Egy ponton körbe kell néznünk, és meg kell látnunk azt, hogy ez nem működik, nem működik jól. És akkor mit tudunk csinálni? a szabályok logikáját kell megváltoztatni, ezt javasoljuk a jelentésben is. Szerintem ez nagyon hasznos lenne, és remélem, hogy önök is ebből ki tudnak indulni, és túl tudnak menni azon, amit a jelentés javasol. Persze ezt a jelentést mi a brit referendum előtt hoztuk tető alá, de akkor is a konvergencia kódex gondolatán el kell gondolkozni, és be is fejezem már elnök úr, látom, hogy kéri azzal szeretném befejezni, hogy a konvergencia kódex mögötti gondolat mi is az? Az, hogy az érdemeit találjuk meg annak a pontnak, amikor az euróövezet létrejön, és itt konvergencia jön létre. És ahhoz, hogy, ez, hogy, hogy legyen, hogy az euróövezethez tart, tartozhasson valaki, ahhoz kell, hogy legyen egy nemzeti elkötelezettség és határozottság, hogy a konvergencia és a másik kritériumokat betartsák. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevő asszonynak valóban az euróövezet problémája a realitás, és ezért az európai pénzügyi biztonsági mechanizmus létrehozása a következő lépés. Látjuk, hogy milyen szerepet játszhat, és kell, hogy játszol a szolidaritás mi, az európai parlamenti képviselők azt látjuk, hogy igen sürgős vitát folytatni arról, hogy mi legyen az eurózóna, hogy nézzen ki a kormányzása, és milyen legyen a költségvetése. Nagyon ígéretes volt ez a vezet, ez a mai ülés. Köszönöm szépen a miniszteruknak. Holnap reggel, még gyorsan, addig ütöm a vasat, amíg forró, 11 óra 30-tól 13-ig tartunk ülést a Ján 4, 4Q2-ben a jelentéstervezet módosító indítványait fogjuk megvizsgálni, és az első kompromisszumokat próbáljuk meg tető alá hozni.